Mindenkinek jó napot kívánok! Reméljük, hogy ezt a pár plusz percnek köszönhetően néhány tag még beérkezik. Van, aki az EIFM trialóguson dolgozik még, úgyhogy nagy örömmel üdvözlöm körünkben Carlos tavares aki a Európai Értékpapír felügyelet illetve Európai Európai Piaci Szabályozó Bizottságtól érkezett, a CISR e részéről. A legutóbbi eszmecsere december 1-én 2009-ben történt, az az eszmecsere, ez az eszmecsere része a rendszeres egyeztetés egyeztetésnek, eh, amelyek a 3L3 bizottságok eh, és a eh, jelen bizottság között zajlik. Úgyhogy Carlos Tavares röviden be fogja mutatni a, a CISA a CSR jelenlegi tevékenységét, illetve azon a jövőbeli szándékait, amelyek arra vonatkoznak, hogy az új pénzügyi felügyeleti architekt struktúrát, amely 2011. januárjától már fel fog állni, hogy azt hogyan képzelik el. És a esa a European Supervisory Authorities, ezeknek a struktúráiról is fog beszélni. Ezek után pedig eszmecsere lesz a tagokkal erről a kérdésről. Úgyhogy köszönöm szépen, és káros Tavareszi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt tagok! Az első, ez az első alkalom, hogy itt lehetek, és nagyon örülök ennek, hogy itt az elnök mellett, és beszélhetek, és uh, nyilván az elszámoltathatósági kötelezettségnek nagyon szívesen teszünk eleget. Nem sokkal ezelőtt az éves jelentést körbeadtuk, ez a CSR éves jelentése. Egy rövidebb megjegyzést, összefoglalót is csatoltunk ehhez, az, ehhez a jelentéshez, és a mostani meghallgatás során megkapják az én személyes jegyzeteimet is, illetve megjegyzéseimet, szövegemet, amelyet inkább a jövőre teki, a jövőbe tekint, és előre tekintő nem annyira a múltra fókuszál. Úgyhogy mindenképpen hasznos ezt lesz mesele szempontjából, azt gondolom. Kezdeném azzal, hogy elmondanám azt, hogy milyen következményeket gondolnék levonni a jelenlegi pénzügyi válságból, és három pontba foglalnám össze a, ezeket a tanulságokat. Egy. A szabályozási hiányosságokat meg kell szüntetni azzal, hogy a termékekre, a, piac, a pénzügyi piacokra és a pénzügyi termékekre ki kell terjeszteni a felügyelet, a felügyelet hatókörét. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban már sikerült megegyezésre jutni, úgyhogy ezért gratulálok is. Másodszor átláthatóságot kell biztosítani a szabályozóknak és a termékek szabályozására. A harmadik legfontosabb tanulság az az, hogy a rendszer kockázatot nem úgy kell kezelni, mint hogyha csak a bankokat érinteni ez a probléma, hanem az értékpapírpiacokat, bankokat és biztosítókat is. Ezt már korábban az IOSCO is két elformájában elfogadta, mi szerint azt mondta, hogy az értékpapír piaci felügyeleteknek a, kocká, a rendszer kockázatokkal is foglalkozni kell. És engedjék meg, hogy idézzek a preambulum bekezdéseiből az, ennek az egyik új elvnek az IOSCO részéről, az, mi szerint az olyan tényezők, amelyek a rendszer kockázathoz hozzájárulnak, ezek bizonyos befektetési termékek erre is vonatkoznak. Amennyiben nem megfelel a felügyelet, úgy a piaci integritás kerülhet veszélybe, és a rendszer kockázat a piacok erodálódásához vezethet, amennyiben nem, nem megfelelően szigorú a, a szabályok betartatása. Ez azt jelenti, hogy a systemic risk, tehát a rendszer kockázat az nem csak esetleges szabályozók számára figyelembe vendő, hanem értékpapírpiaci szabályozók számára is. Továbbá a pénzügyi stabilitásnak egy szimmetrikus koncepcióját kell elfogadni. Ez azt jelenti, hogy ha a piacok és az árak nagyon gyorsan emelkednek, akkor ez legalább annyira destabilizáló lehet. Éppen és ebben ezért a, a, a szabályozók, szabályozást alkotóknak oda kell figyelniük. ez, ezek azok a pontok, amelyekre véleményünk szerint oda kell figyelni a gazdasági elemzés területén, a kockázatkezelés területén és a európai pénzügyi piacok területén. ennek a kutatási területnek eh, az outputját eh, először tavaly júliusban hozták nyilvánosságra. Az Európai Központi, eh, Központi Bankkal dolgozunk együtt többek között annak érdekében, hogy biztosíthassuk az ISRB e felállítását. Továbbá, milyen, mik lehetnek a központi céljaink annak érdekében, hogy, hogy biztosabb piacokat és infrastruktúrát biztosítsunk? Az Európai Bizottságnak a derivatív piacokra vonatkozott javaslata megfelelő irányba megy, ami pedig a, a piaci, piaci visszaélésekre vonatkozó irányelvet illeti, ez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy megkülönböztessük azt, ami legitim, legitim spekulációnak minősül, és az, ami valóban már visszaélést jelent. Ide tartozik a credit default swaps, amelyek jelentősen megerősítik azokat az eszközöket, amelyek a piac felügyeletére vonatkoznak. Az Európai Bizottság által javasolt rendelet tervezet tehát nem csak, hogy támogatjuk, hanem meglehetősen kiegyensúlyozott koncepciót jelent a jövő, jövőre vonatkozóan. Mindez azt is biztosítja, hogy a már meglévő jogszabályokat és előírásokat ugyanúgy figyelembe vegye ez az eszköz, mint ahogy azt szeretnénk. E tekintetben tehát azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata, javaslata ami az OTC, tehát a tőzsdén kereskedett derivatíva piacra vonatkozik, a megfelelő irányba megy. Természetesen az európai jogszabályalkotásnak egyéb faktorokat sem szabad figyelem, figyelmen kívül hagynia. Különböző az Egyesült Államokban meglévő jogszabályok is rámutatnak erre. és annak ide tartozik az a definíció is, hogy kire vonatkozik eh, a megfelelő eh, előírás. Például a CCP-kre vonatkozó eh, követelmények, például likviditáshoz való hozzáférés meglehetősen részletesen van szabályozva. Ezzel ellentétben a Dodd-Frank Act a szabályozóknak, amely a, és ide tartozik a, a CNBC tartalmazza a CCP-re vonatkozó szabályokat is. Az Egyesült Államok beli szabályozás az teljes mértékben integrált, még Európában egy része um, integrált, másik része pedig nem. Például um, a CCP-k, a TR-ek, és ezt egy későbbi Eh, részben fogjuk megvizsgálni. A, az Európai Bizottság 2011-ben fogja nyilvánosságra hozni a, a javaslatait. Még Amerikában már jóval előrébb járnak. Annak érdekében, hogy mind a szabályozási konvergenciát biztosítsuk, nagyon fontos, hogy az európai szabályozók, az európai intézmények, a bizottság, a parlament és a tanács eleve intenzív dialógust folytasson az amerikai hatóságokkal és saját magával is. A CFTC és a DSCC szempontjából ez nagyon fontos. Szintén ajánlott az, hogy jelentős flexibilitást mutassanak, hiszen ez az első alkalom, hogy ezen a területen szabályozással foglalkozunk. Továbbá ez nagyon technikai dolog is. Továbbá rendkívül gyorsak voltak a hatóságok az új kihívásokra való válaszolásban. Ilyen értelemben a szabályozások nagy része véleményem szerint a kötelező technikai eh, standardek eh, kellenek, hogy legyenek. Ez pedig a CFTC és a CSCC eh, technikai definícióit is tartalmazza. Ezzel a háttérrel az EMIFID átekintése szintén nagyon fontos. Jelen körülmények között véleményem szerint egy, jelent, egy, reform, egy jelentős reformnak is, az ENIFI-nek áttekintésnek egy jelentős reformnak is kell lennie. Tehát egy globális MIFID felülvizsgálatnak először a, az úgynevezett konszolidatív tépnek a, a utaltam, az a kettő. A tranzakciós reporting hatájának a eh, kiterjesztése, három. A transzparencia eh, követelményeknek a kiterjesztése, eh, öt. A trading modal, a kereskedelmi modalitások szabályozása, hat. Hogyha lehetséges, az OTC kötvény és derivatív kereskedést szervezett helyszínekre vigye. hét. Csökkentsék a szabályozástól való eltérés lehetőségét a tagállamokban. Ide tartozik az is, hogy az ESMA jelentős szerepet fog játszani az EU szintű Eh, egységes eh, jogszabályi környezet kialakításával. Összességében véve a befektetővédelem erősítése, a transzparencia biztosítása az, ami a MIFID felülvizsgálatnak eh, a lényegét kellene, hogy képezze. Ez különösen releváns, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egyre komplexebbek lesznek ezek a termékek. Ez a helyzet tehát azt követeli, hogy a MIFID szabályokat tegyük világosabbá, erősítsük meg, egyenlő elbánást biztosítsunk minden kiskereskedelmi pénzügyi termék értékesítőjének, és a megfelelő eszákat alkalmazzuk a jövőben. A CSR továbbá technikai tanácsadással is foglalkozott számosan területen, amely a MIFID felülvizsgálattal kapcsolatos, és a 3L3 munkacsoportnak az elnökségét is adta, amely a, a, a PRIP-vel kapcsolatos jelentést adott ki. A legutóbbi plenárison a magas szintű um, munkacsoportunk a, foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az, hogy az általunk levont tanulságokból megfelelően cselekedjünk. Egyrészt a hitelminősítő intézeteknek a szabályzás nagyon fontos. és meg kell tennünk a megfelelő lépéseket, előkészítő lépéseket aznak érdekében, hogy az ESMA teljes mértékben megfeleljen a elvárásoknak. Érdemes azt is elmondani, hogy az az ESMA, az ESMA felügyeleti funkcióinak a sikeres teljesítéséhez a megfelelő végrehajtási jogkörökkel is rendelkezni kell. Ugyanakkor szeretném aláhúzni azt, hogy az hogy ez mindez hatékony legyen, a rendeletnek olyan, ki kell, hogy legyen egészítve olyan intézkedésekkel, amelyik a CRI, a CRA finanszírozási modelljét illetve figyelembe veszik, illetve elkerülik azt, hogy túlságosan, túlságosan függjünk a hitelminősítő intézetektől. A, továbbá az is nagyon fontos, hogy a bizalom helyreállítása érdekében az implementáció alatt más jogi környezetek, környezetekben is ez a rendelet ezt a rendeletet figyelembe vessék, és a reciprocitás biztosítva legyen. Az ESMA készen áll arra, hogy különböző funkciókat felvállaljon, és ez benne kell, hogy legyen a, a rendeletben. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az ESMA szabályalkotási felelősségének a kiterjesztése olyan területeken, ahol korábban nincsen tapasztalata, azt is jelenti, hogy megfelelő pénzügyi és emberi erőforrást kap erre a, erre a feladatra. A végső szavaim pedig az európai, az európai felügyeleti hatóságokat, az eszákat érinti, különösen az eszmát. Személyesen az a véleményem, hogy az eszákra vonatkozó szabályozás valószínűleg nem az optimális lefordítása a lerozér javaslatoknak. Például, hogyha, hogyha kötelező technikai sztenderdeket tudnának kibocsátani, anélkül, hogy elfogadnák az Európai Bizottságnak a javaslatait, azzal együtt azért azt gondolom, hogy hogyha csak az optimális megoldást tartjuk elegendőnek, akkor sosem fogjuk azt elérni. És valóban az ESZMÁ-nak nagyon jelentős hatáskörei vannak olyan meglehetősen fontos és egyébként nem annyira ismert területeken, mint például az OTC piacok, a short selling, a hitelminősítő intézetek és egyéb alternatív beruházások. Továbbá biz- szeretném, vagy, vagy bízom abban, hogy a, a felülvizsgált irányelvek, tehát a MIFID irányelv, az MAD és a Transparency, ezek erősíteni fogják az ESMA szerepét, annak érdekében, hogy egy egységes szabályozást tudjanak kialakítani. Ezzel a háttérrel tehát azt gondolom, hogy az ESMA-nak ki kell használni azokat a jogköröket és hatásköröket, amelyeket megkap, és ezeket hatékonyan kell kihasználnia. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly mennyiségű munka vár ránk, és hogyha azt tesszük, amelyre kötelesek vagyunk, hogy tegyük, akkor azt várhatjuk, hogy a a jövendőben az ESMA további hatásköröket kaphat, és a státusza tovább fejlődhet. Amennyiben csak tovább panaszkodunk, és, sem, és nem vagyunk elég kompetensek ezeknek a hatásköröknek a gyakorlásában, akkor csak rosszabbra számíthatunk a jövőben. Őszintén azt gondolom, hogy az ESMA az az, amit a tagjaik szeretnék, hogy legyen. Itt, itt valóban emberekről van szó. Az elnök is fontos, de a felügyelők bizottsága az, amely gyakorlatilag a hatalma gyakorolja. Ugyanakkor nyílt és intenzív együttműködést szeretnénk a hatóságok testületei között és a, és a bizottsági emberek között. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy eh, a beruházók elvárásai az, az eszmával kapcsolatban megle, meglehetősen jelentősek. Természetesen a, szabályoz, a szabályozásoknak, a hatékonyaknak, flexibiliseknek és agilisaknak kell lenniük. Mint tudjuk, a piacok nagyon innovatívak, gyorsan változnak, és ezért röv, gyorsan kell reagálnia erre a, szabályozás, a szabályozásnak. Az ESMA pedig hozzá fog járulni ehhez megfelelő szabályozási válaszsal. Mindenképpen azt gondolom, hogy most a jó, már jó úton vagyunk, sokat értünk el, és még mindig nagyon sok hosszú út előttünk. ami pedig előttünk áll, az nagyon fontos és nagyon sürgős. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I'll read out the list of speakers. Köszönöm szépen. And Peter, I've now got... Ők már jelentkeztek, és most meg Sven. Mr. Feo, I mean Diego, And hang on, wait a minute. Na várj, várj, még egy picit. Said. Igen, nézzünk csak körül. Elisa. Tehát ők kértek szót. Udo K, Vicky Mark. Diogo, Said, Elisa, anybody else? And we have... Kérje még más a szót, és persze 20 percünk van mindehez. 6, 7, 8, 9, hát akkor mindenki két percet kap. És akkor a Cizernek az elnöke nem kap újra szót. Tehát voltak éppen azt kellene csinálnunk, hogy az első négy tömbben kérdez, először Udo. Tavares, ich möchte Ihnen gerne sagen, herzliches Willkommen äh, von... Szeretettel üdvözlöm Önt a frakció részéről, és azt szeretném elmondani, hogy rossz benyomása keletkezhetett, amikor bejött az ülésterembe. Nem akartuk önt lerohamozni. Nagyon üdvözöljük az ön intézményének a munkáját, és nagyon örülünk, hogy adódott, adott az eszmecsere lehetősége. Ön, önök mögött állunk, támogatjuk önöket. De hogyha már itt van egy szakember, aki ilyen precíz módon hozzá tud szólni a piacokkal kapcsolatos kockázatokhoz, akkor ön emlegette a hedge fund szabályozást. Sok kolléga azt mondja, nem tudjuk, hogy pontosan, nem tudjuk pontosan azt, hogy a megvalósításra szánt időszak tekintetében vajon a szabályozási intézkedések elérik-e a céljukat még mielőtt a következő nagy pénzügyi válság ránk törne. Ön, önök szerint melyek a legnagyobb veszélyforrások a pénzügyi rendszerre vonatkozóan, és mivel az OTC piacokat is említette, legyen szíves elmondani, hogy hogyan látja ön, hogy mi nagyon kritikusan állunk hozzá a az élelmiszerrel kapcsolatos spekulációkhoz, amely egyre inkább növeli az ellátás válságát globálisan, és a bizottság pedig továbbra sem tesz javaslatokat. Köszönöm szépen, Kéj kapszót. Thank you. Um, I'd like to come... Köszönöm szépen. A nyolc van munkatárs felvételére um, utalok, akiket az ESMA-ra hoz vesznek fel. Az ESMA ugye januártól kezd, fesz, kezdi munkáját, tehát nagyon kevés idejük van arra, hogy magas képzettségű munkatársakat toborozzanak. Ugyanakkor az ESMA-nak a különböző szabályok már megfelelő hatásköröket adtak a hitelminősítő intézetekkel való kapcsolatot. Tehát kérdezem, hogy a jogkörök tekintetében a 80 munkatárs elegendő-e már a meglévő munkaterhet tekintve. Ezen felül pedig ugye ez a szervezet annyira jó, fog jól működni, amennyire a munkatársai jók. Hogyan tudják biztosítani meritokratikus alapon, értékelvő alapon veszik fel a munkatársakat. És a Cizárban a tagállami szabályozó és felügyelő testületek munkatársai dolgoznak együtt. E, fennmarad ez így, mint például Mifit rendeletben is így jártunk el. Most kedves kollégák, emlékeztetek mindenkit arra, hogyha 30 másodperc válasz áll rendelkezésre, és hosszú kérdéseket tesznek fel, akkor ez teljesen abszurdá válik a dolog. Viki, a kockázatot alul értékelték, nem volt elég légvédítás a pénzügyi krízis, ezt világosá tettem. Újonnan kellett tőkisíteni a bankokat, és nagyon fontos minden újra tőkítésítésnek a kihatását megvizsgálni, és persze azt is látni kell, hogy a reálgazdaságra kihat, hogyha a bankokat feltőkésítjük. A kockázatvállalás más szegmenseit nézve, a derivatívákat, származékos ügy, papírokat nézve, láthatjuk, hogy itt is a kollaterális kockázatok nagyobb veszélyt jelentettek, mint gondoltuk. A nyugdíjbiztosítókat, a biztosítókat arra kérjük tehát, hogy az új szinteket érjék el, akkor voltak éppen Fennáll annak a veszélye, hogy a reál gazdaságból vonják majd ki a pénzt ezen pénzhiányos időszakban, és További kérdés, hogy az USA és az EU normái mellett globális normákat is tervezünk -e előkészíteni. Köszönöm szépen. Rövidre fognám a mondandómat. Biztos foglalkoztak a New Yorki flash crash is, és azokkal a kérdésekkel, amelyek a magas fordulatszámon történő kereskedésre vonatkoznak, és azok kihatására pénzügyi piacokra. Köszönöm. Azt hiszem, hogy talán most választ várunk, nem tudok többet adni, mint négy percet, máskülönben kicsúszunk az időből, parancsoljon. So as, as quickly as possible lehető leggyorsabban igyekszem válaszolni. A pénzügyi rendszert a legjobban az veszélyezteti, hogyha nem fogadnál a lehető leghamarabban a szükséges reformokat. Ahogyan próbáltam elmagyarázni, a pénzügyi ágazat eh, területén sok olyan termék és intézmény volt, amelyekre a felügyelet nem terjed ki kellőképpen. Hogyha a krízisnek bank, szá, bankoktól származott, és az USA-ból eredt, akkor megállapíthatjuk, hogy ez kiterjedt ez a krízis, a szabályozott például európai piacokra is. Tehát a feladat az, hogy a felügyeleteket olyan helyzetbe hozzuk, hogy megfelelő ellenőrzéseket tudjanak végrehajtani. Biztos emlékeznek arra, hogy a US Commodity and Future Modernization Act, meg 2000-ben került elfogalásra, voltak éppen a derivatívákra vonatkozó piacot tette lehetetlenné, és hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen kötvény és derivatíva piaci változások, illetve a államadóság piac hogyan változott, akkor látjuk, hogy milyen drámai volt a helyzet. Ez tehát a fő veszélyes, veszély. Nem felejthetjük el, hogy a krízis kezdete után három évvel vagyunk, de voltak éppen ugyanazon szabályozói környezetben élünk most, mint akkor. Éppen ezért nagyon fontos, bár fontos lépéseket tettünk, nagyon fontos, hogy a felügyelők rendelkezzenek azon felügyeleti és szabályozó eszközökkel, amelyekről szó van minél hamarabb. Vonatkozik ez az áru és a tőzsdékre és az élelmiszerpiacokra is, hiszen a derivatívák gyakran öm, árukat öm, tartalmaznak, árukat fednek le a derivatívak. éppen ezért kihat a derivatíva piac az árupiacokra is. Azután a munkatársak felvétele. Erre is rákérdeztek. Valóban a ESMA rengeteg jogkört kapott túl azon, mint amilyen Szézári jogköre. Teljesen megváltozott a hatóság logikája, működése, és ehhez persze munkatársakra van szükség. De ahogy bevezetőmben mondtam, olyan területeken kapunk jogszabályt, amelyek ez ideig nem kerültek leszabályozásra, amelyek teljesen újak. És ezek mondanom sem kell roppant technikai természetű területek, ahol a tudás a másik oldalon van, tehát a piaci szereplők berkeiben van a rejlik a tudás. Magasan képzett embereket kell felvennünk tehát az eszmához. Valószínűleg a piacról kell őket felvennünk, és ilyen módon Egyrészt sürget ez a feladat, hiszen valóban január 1 meg kell kezdenünk működésünket, másrészt pedig elegendő időt kell erre a feladatra szánni ahhoz, hogy a megfelelő képzettségű embereket vegyük fel. A lehető legrosszabb opció az volna, hogy elkezdjük a munkát anélkül, hogy igazából fel lennénk rá készülve. Azaz tehát megértéssel kell lennünk az ESMA irányába, és nem várhatjuk el az ESMA-tól, hogy teljes egészében operacionális legyen január 1-től. Én úgy értelmezem, és kollégáim is egyetértettek a szízárban abban, hogy az, el, az ESMA elnökének és végrehajtó ügyvezető igazgatóságának kell meg, igazgatójának kell megadni a közép vezetés kiválasztásához való jogot. Tehát nem egy automati, a Caesar ESMA-ba való át, munkatársainak átvételét nem automatikusan irányozok elő. Senki nem érdemelte ki a Caesar berkein belül a jogot, hogy ugyanazt a posztot kapja meg az ESMA-ban. Másodszorban, a középvezetőkön túl, és persze további munkatársakra van szükségünk, bizonyos esetekben lehet, hogy még jobban képzett szakértőkre lesz szükségünk, éppen ezért valóban mérvadó, hogy a legjobban képzett munkatársak foglalkozzanak ezen nagyon technikai kérdésekkel. De mit tudunk most tenni? Egyrészt elkezdtünk gondolkozni az ESMA organigramjáról, figyelembe véve persze a jogszabály által ránk ruházott, illetve ESMA-ról ruházott feladatokat, de persze az ESMA jövendőbeli elnökének és ügyvezető igazgatójának kell majd a pontos feláll, felosztásról, felépítésről döntenie. Ilyen módon tehát valószínűleg március-áprilisban működik az ESMA teljes egészében. Egészében kis türelmet kérünk, de valóban jó úton haladunk ahhoz, hogy a célokat elérjük. Ami a prudenciális szabályokat illeti, illetve a tőke megfelelési előírásokat illeti, és ezek nagyon, nagyon fontosak a stabilitás megőrzéséhez. Hiszen, ahogy hozzászólásomban mondtam, ez nem csak a bankokat vagy a hagyományos pénzintézeteket érinti, hanem valóban a piac biztonságát kell megteremteni, mi több az infrastruktúra működését kell biztosítani. Ezért a CCP-k vagy más piaci infrastruktúrák számára megfelelő tőkésítést kell biztosítani, illetve tőke megfelelési mutatókat kell biztosítani. Nincsen még tapasztalatunk erről a területről, míg a bankokban persze visszatekinthetünk a tevékenység múltjára, tanulhatunk a hibákból, de ezeken a területeken voltak éppen a semmiből kezdjük az építkezést. Azaz tehát Egyrészt megfelelő munkatársakra van szükség, másrészt rugalmasan kell kezelni ezt a munkát. Ez egy új szabályozási terület. Ezért szinte biztos, hogy eleinte hibákat is el fogunk követni. Nem állíthatjuk, hogy tévedhetetlenek leszünk az első lépéstől kezdve. Ezért bátorkodtam felvetni, hogy nagy játékteret kell biztosítani a kötelező technikai normák kialakítása során az eszmának, azért, hogy a felmerülő hibákat menet közben kiigazíthassak, Hogyha az ESMA működéséről szóló alaprendelet túl részletező lenne, akkor ez megkötné az ESMA kezét, és nem tudna igazodni a helyzethez és a saját által elkövetett hibákhoz. Flash crash. Hát nagyon nehéz volt megérteni, hogy mit is tört, mi is történt a flash crash során. Az USA hatósága is értették ezt meg pontosan. Ez egy rövid pár óráig tartó flash volt csak, és azonnal korrigáltak, de ennek nem volt szisztemikus kihatása. De a flash valóban jó tanulsággal jár, és figyelmeztet bennünket arra, hogy a, a magas frekvenciájú vagy nagyon gyors kereskedés, magas fordulatszámon zajló kereskedés veszélyeire felhívjuk a figyelmet. Nem csak az ilyen kockázatok kiküszöbölésére van szükség. Mondom, ez nem volt szisztemikus kockázat, de ha tovább tartott volna a flash, mint két órát, nyugodtan belopakodhatott volna a rendszerbe, de hát meg kell nézni ezt is, hogy mi volt a baj, a piacot manipulálta valaki, a manipulációt kiküszöbölő szabályok nem voltak jók, az algoritmus nem működött jól, de mindenképpen fel kell lépni az ilyen flash ellen. Um. I'll take Peter, then Sven, then Ola. Peter. Very quick. Can they... Csak nagyon gyorsan. Hány ember fog, hány embert neveznek ki a vegyes bizottságba, és a három ügynökség közül ennek e, a, a parlament ennek különös jelentőséget tulajdonít, tehát az ESMA hány, e, ESMA hány ember delegál a vegyes bizottságba. És hogyha kevesebb, mint kettő, akkor meg tudnám mondani, hogy miért kevesebb, mint kettőt delegálnak a vegyes bizottságban. Sven. Egyrészt üdvözöljük itt, másrészt nagyon örültünk annak, hogy az önök költségvetését sén dolgozhattunk, és ennek tükrében két konkrét kérdésem van. Ha jól tudom, akkor kutatták a short selling, a sortolás potenciális kihatásait, valamint a kormány kötvények, eh, ügynökségek, rétingügynökségek általi downgradeolását, leértékelését, és eh, kérdezem, hogy a partnerhatóságaiktól kaptak-e erre vonatkozó információt, tehát milyen eredményekkel járt ez a vizsgálat, és milyen nehézségekbe ütköztek. Aztán megismételném a Péter által feltett kérdést, de egy más szekcióra vonatkozólag. Ez pedig a fogyasztóvédelmi jogkörre vonatkozik. Hány embert fognak a fogyasztóvédelmi részlegre felvenni, figyelembe véve, hogy a hasonló munkákat az USA-ban hatóságnál hányan végzik? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, elnök úr, a Cízer és a szabályozó hatóságokat 27 tagállamban teljesítették kötelezettségeiket? Hogy látja ezt? Jók voltak abban, hogy a piacon rejlő problémákatra felhívják a figyelmet? Mint egy élharcosai voltak a feltárásnak, esetleg a problémák megszüntetésének? 2005-ben a Cízár egy munkacsoportot állított föl, amely a hitelminősítő intézetek munkáját elemezte. 2005-öt írunk tehát, és bizony az ön szervezete 2005-ben semmi, észreven, semmi észrevételt nem tett, és azt mondta, hogy az önszabályozás elegendő. Önél, önél szóval, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát mennyit, hány embert a vegyes bizottságban? Mondom, a szervezeti kérdésekről még vita lesz, de biztos, hogy nem lesz kevesebb, mint kettő. Nem lesz kevesebb, mint kettő, akit mi delegálunk a vegyes bizottságba. Egész pontosan úgy, úgy döntöttünk, hogy kettő, mert több se lesz, mint kettő. De kevesebb sem, mert kettő lesz. Szóval kettő. De Természetesen a többi bizottsággal tárgyalunk a munka feltételeiről, és azután meghozunk a végleges döntést, de jelenleg azt mondhatom, hogy nem kevesebb, mint kettő. Nem kevesebb, mint kettő, mert kettő, akit delegálunk. És ilyen módon kellő figyelmet fordítunk a vegyes bizottság munkájára. Azután Különböző viszonyokat megvizsgáltunk. Na, hogy is volt a kérdés? Azt hiszem, azt hiszem, hogy sokkal inkább a CDS és a bondspreads kapcsolatára utalt. Tehát sortolást, hogyan, hogyan kérdezett rá a sortolásra? Nos, hát persze, hogy megvizsgáltuk a sortolás jelenségét és a CDS piac, meg a, a államkötvénypiac kapcsolatát, a sortolással való összefüggését, és azt mondhatom, hogy a következtetéseink alapján a bizottság által készített december 15-i javaslatokat tudjuk támogatni. Nem akarnék elmerülni a technikai részletekben, de egy észrevételt mégiscsak tennék hiszen ugye beszéltek arról, hogy a hitelminősítők az államkötvényeket dangrédolják, leértékelik. Nos, személyes véleményem az, hogy ezzel a problémával, ezzel a jelenséggel, tehát amikor az államadóságot értékelik az ügynökségek, a legjobban úgy lehet bánni, hogyha irrelevánsá tesszük és irrelevánsnak tekintjük a hitelminősítők minősítését. Hogy lehet ezt megtenni? Hát úgy, hogy a kormányok teljes egészében átláthatóvá teszik a elszámolásukat, a, a költségvetésüket. Ebben az esetben fölöslegessé teszik a hitelminősítő kiminősítését, minden befektető elolvashatja a kormány könyveit, és ilyen módon okafogyottá vált, irrelevánsá válik a hitelminősítő, hitelminősítése, vagy legalábbis kiegészítő jellege lesz, de semmiképpen sem lesz meghatározó jelentősége a kormánykötvények árának befolyásolásában. Aztán a fogyasztóvédelemre is rákérdeztek. Persze, hát ez is egy olyan terület, ahol amelyel nagyon nagy figyelemmel foglalkozunk majd. És az új rendelet például a 6A cikk nagyon fontos szerepet biztosít az ESMA számára a fogyasztóvédelem területen, területén, és a egyre komplexebb termékek progresszív disztribúciója jelenti a problémát, Azaz tehát ezen a területen kvázi becsomagolják a veszélyes termékeket más termékekbe, és ezen a területen sokat kell tenni a fogyasztóvédelem érdekében. Egy magas szintű task force állt föl, egy magas szintű munkacsoport, ahol különböző hatóságok képviselői vettek részt, és a fogyasztóvédelem kérdésével foglalkoztak, illetve azzal, hogy az eszmának hogyan kellene magának foglalkozni ezzel a kérdéssel, illetve hogy a hat a rendeleti cikk által megjelenített jogköröt hogyan tudja legjobban felhasználni az ESMA. Mondtam, hogy az ESMA végleges szervezete még nem állt föl. Gyakran horizontális feladatok vannak itt, tehát hogy több ember, több osztály kell, hogy foglalkozzon majd például a fogyasztóvédelem kérdésével. De még egyszer mondom, egy meglehetősen fontos feladata lesz ez az eszmának. A CRA-król. Valóban a szabályozók csak nem jelentkeztek foglalkozni a CRA-kkal, a pénzügyi válság hibáit, és illetve a kevésbé megbízható minősítések, befektetési termékekre való kihatását vesszük szemügyre, ezekben a minősítésekben vontuk le a tanulságokat, de úgy gondolom, hogy most a jövőbe kell, hogy tekintsünk, és az ESMA felügyeleti jogkörét a CRA-kra er is ki kell terjeszteni, A persze az ügynökségek finanszírozási modelljében az érdekkonfliktusokat ki kell zárni. Nagyon kezd fog, fogni az idő. Diego Sáez és Munisza kapnak szót, de kérem, hogy mindenki nagyon rövidre fogja magát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne Teveres úrhoz. Azt szeretném megtudni, hogy mit gondol az európai az európai jegyző ügynökségekről mit gondol? Uh, Köszönöm szépen. A sortolással kapcsolatos bizottsági konzultációra gondol. Az Európai Központi Bank azt mondja, hogy ha, ha közvélemény nem rendelkezik információval, akkor a, a sortolás akár prociklikus hatással lehet. Ha jól látom, ezek szerint, hogy a Cízár, ezek szerint a Cízár más véleményen van, mint az Európai egybank. Kérem, kom, beszéljen erről. Eliza. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát van itt egy kérdés, amelyre már utaltak, de még egyszer felvetném ezt a kérdést. Először is. A parlament egy nagyon nagy jogkörrel rendelkező európai szerv, és persze a költségvetésről is mi szavazunk, de a fő cél az, hogy az önök hatósága legjobban működjön januártól. Második kérdésem a CRA-kra, vagy a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozik. Ön megvédte az ezt szolgáló finanszírozási modellt, de kérdezem, hogy valamire gondolt-e konkrétan? Különösen az államadóság, a sovereign debt tekintetében. Thank you. Um, on, on the issue of the... Köszönöm szépen. Visszatérek tehát a hitelminősítő intézetekre. Az Európai Hitelminősítő Intézet ötlete érdekes, de nagyon nehéz van ezt megvalósítani, hiszen egy új minősítő intézetet a piacnak el kellene fogadnia, a rétingek használóinak és bizony a legtöbb user éppen csak a három hitelminősítő intézetre hagyatkozik. Ez egy egyszerű oligopólium. És valóban mindent megteszünk azért, hogy az érdek összeütközéseket eh, kiküszöböljük, és ilyen módon a piac működését segítsük. Eliza kérdésére válaszolok, hogyha az ügynökségek finanszírozásának más lehetőséget lehetne találni, ahol nem a megbízó fizeti a hitelminősítőket, vagy nem teljes egészében, akkor ezzel párhuzamosan persze az érdeküsztkőzéseket eh, csökkenteni lehet, eh, és meg lehet nyitni a piacot más olyan ügynökségek számára, akiket az bízza meg, aki a minősítést meg szeretné kapni, de nem biztos, hogy az, akit minősítenek. Mondom, a Cézár berkein belül ezt a kérdést még soha nem vitattuk meg, ezért nem szólhatok. Erről csak személyes véleményemet mondhatom el. Azt gondolom tehát, hogy a ütközéseket kell kiküszöbölni, és így csökkenteni kell a tőke megfelelési elvárásoknál, vagy a prudenciális szabályoknál a hitelminősítésektől való túlzott függést. Hogyha így járunk el, akkor azt hiszem, hogy a piac is megnyílik, és a megoldás egy részét éppen a piacon lehet majd megtalálni. Aztán a sortolásról röviden még. Az, a LKB és a CISAR közötti véleménykülönbségre kérdezett rá a képviselő úr. Valóban nem meglepő, hogy a prudenciális szabályozó a Conduct of Business szabályozótól más véleményem van. Hiszen mindkettő a maga módján elfogult, az egyik a prudencialitás betartása, a másik pedig a saját érdekei érdekében. Tehát nem skandalom ez, hogy más véleménye van a két intézmény. A Caesar által javasolt átláthatósági szabályok, amelyeket a bizottság a rendelet tervezetében megjelenített, nem jelent sokkot a prudenciális kérdések tekintetében, hiszen a short pozíciók agregált formájában, nem azonosított formájában kezeli, és legalább ilyen fontosak az intézkedések, melyekre a bizottság javaslatot tett, és amelyek igenis jelentősen csökkentik azon kockázatokat, melyek a, a flagging, a járderek flaggingje, a settlement szabályok, tehát a short rate sellingek eh, területén jelentkeznek ugye ezekre terjed ki a sortolás, a short selling, és ezek azok a kockázatok, amelyek destabilizálhatják a short selling intézményét. Az új európai hatóság eh, felépítése, kiépítése a kezdetektől kezdve erős intézményt kell, hogy létrehozzon, egy olyan hatóságot, amely megfelelő jogkörökkel rendelkezik, amelyeket alkalmazni is tud. Rövid idő a rendelkezésünkre, hogy ezt az új hatóságot felépítsük, hogy a megfelelő jól képzett munkatársokat felvegyük, és meghatározzuk a szervezet működését. De biztosíthatom önöket, képviselők, hogy mindent megteszünk azért, hogy január 1-i, na jó, másodikán elkezdjük a munkánkat, de mint mondottam korábban, lépésről lépésre építkezünk, a ránk háruló felelősséget nem az egyik napról a másikra tudjuk vállalni, hiszen márciusban vagy áprilisban kerül megválasztásra az elnök és az ügyvezető igazgató, és úgy hiszem, hogy megfelelő alapokra kell helyezni, szolíd alapokra kell helyezni a hatóságot. Tehát megfelelő költségvetésre van szükségünk, megfelelő pénz, forrásokra van szükségünk, hogy elvégezzük a ránk munkát. De az első évben azt hiszem, hogy mértékletesnek is lennünk kell, nem szabad, hogy egyből mindent kérjünk, hiszen tudnunk kell, hogy 2011 folyamán érjük el az üzemi sebességet, és tudjuk betölteni a státusukat. De mint mondottam, új feladatok hárulnak ránk. Új szakértőket kell ezen feladatokkal meglátni és megbízni, és Persze azt kérjük az európai intézményektől, hogy lássanak el bennünket a megfelelő eszközökkel, és természetesen tökéletesen elszámoltathatóknak kell lennünk mindezért. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy kicsit si sietnünk kellett, hát, hogy befejezzük időben a dolgot. De úgy tudjuk, hogy ez mindig így működik. Nagyon sokan akarnak ugyanis kérdéseket feltenni. Hát valóban érdekel bennünket az önök munkája. És az is az is izgat bennünket, hogy ugye most a hitelminősítő intézetekre vonatkozó módosítókat fogjuk megvitatni. Köszönjük szépen az előadást, és azt hiszem, hogy a következő eszmecserének is nagy érdeklődéssel nézünk elébe, amikor lehet, hogy már a más kalap alatt fog érkezni ön, de minden esetre az elkövetkezendő percekben, akik is szünetet tartunk, és tapsolhatnak. Köszönöm. Right, everybody, do you, do you have voting? Uh, akkor most kérdezem mindenkitől, hogy van-e, megvan-e a szavazókártyájuk. Ha megvan, akkor dugják be a helyére, ha nem, akkor pedig esenek pánikba. A fejó úrnak is van, esetleg valakinek, akinek még nincs. Tehát mindenki szedje elő a szavazókártyáját. Kérném, hogy teszt szavazást végezzünk el. A szavazást megnyitom. Ha mindenki egyetet, akkor nyomjon pluszt. Igen. Igen, én náthás vagyok, és még, még mindig boldog vagyok, úgyhogy plusz nyomok. Kettő ember nem volt boldog, heten pedig nem tudják. Jó. Elnök asszony, azt mondták, hogy a zöld az a, a, a boldog, a piros pedig a... Nem mondta, hogy a piros mit jelent, szóval nem tudtuk, hogy mi kell nyomni. Jó, köszönöm szépen. Jó, még egy ellenőrzés. Okay, you can press anything you like then. Bármit megnyomhatna. Természetesen az egy gomb legyen. Óvatosan ezt, a, ezt az interneten is közvetítik, amit itt most uh, hallhatunk. A szavazást lezárom. Egy kártya nem működik. Azt hozzá kell majd adnunk. Jó, tehát van itt egy zöld kártya, ami nem működik, igaz? És van egy EPP kártya, ami nem működik, és van egy hiányzó szocialista kártya. Reméljük, hogy nem kell Hát túlságosan. Nekem is Indiába kellene, most lennem, igen. De nem vagyok ott. Jó. Akkor tehát folytassuk a, az ECB éves jelentése 2009. Egyes kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Meg, megosztott szavazás 14-esen, első rész mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadva, de annyira nem volt egyértelmű. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Következő oldal 5A új bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 28-asra megyünk át mellette. Ellene tartózkodás el, elutasítva. 29-es mellette tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 6A mellette ellene tartózkodás elfogadva, úgyhogy az F kompromisszumra térünk át mellette, Eleme tartózkodás elfogadva. 33-as módosító. Három részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az előtti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ne tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító. Két részben szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kette, második rész mellette ellene tartózkodás. Nem tudom megmondani, úgyhogy Szavazunk elektronikusan erről. Mellette, és hogy megnyitom a szavazást. Elnézést, elnök asszony, elfelejtettem sajnos a kártyámat. Jó, hát a, most akkor négyet majd hozzá kell adnunk, és hogy négyet külön meg kell számolnunk a végén. Túl sok szocialista van? Igen, egyel több szocialista kártya van. akkor egy szocialista kihúzna a kártyáját? Ugyanis több szocialista szavaz, mint amennyi van. Right, we'll, close the... Jó, akkor zárjuk a szavazást, és újra megnyitjuk majd a szavazást. Jó. A szavazást megnyitom. Bezárom. És akkor most kell az extrákat még hozzászámolni, mert egy-kettő ellene van, Fox úr is, Fer úr is ellene van, és egy mellette, de, el, de az elutasítom már egy kettő versus egy. Úgyhogy nem fogadtuk el. Így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45. Mi a probléma? Nem, most a 45-öset mondtam mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 7 mellette ellene tartozkodás. De nem mondja, hogy akkor okafogyottá válik. Most akkor ez okafogyottá válik? Igen. Jó, akkor igazam van, akkor még egyszer 47-es elnézést mellette ellene tartozkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartozkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os eredeti szöveg mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es két őrben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es az okafogyottá vált a K kompromisszum miatt. 51 kompromisszum miatt menjünk át a K-ra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás nem világos. A 64-et megnézzük elektronikusan, kérem szépen. voted? The vote's closed. A szavazást megnyitom, a szavazást bezárom. 19 mellette, 18 ellene. És ha most megszámoljuk a maradék négyet, akkor mindig egyel elfogadjuk, 2, 2 plusz 1 mínusz, tehát akkor elfogadom végül is. A 65 és 66-osat azt most megszavazzuk, igen. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette ellene tartózkodás. Ez is elfogadva. K kompromisszum A része mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 71 két részben el, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, A 22-es paragrafú üldekezés mellett ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80. Három részben első rész. Első rész, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadva, de azért nézzük meg. Második rész, tehát a szavazást Megnyitom. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor elutasítva. Mindegy, hogy a másik három ember hogy szavaz. A harmadik rész mellette. Elne. Hát ez, nem tudom. A harmadik rész még egyszer mellette. El lenne tartózkodás elfogadva. 81 mellette. lenne tartózkodás elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 83 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 26-os befejezés mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 84 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva M kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 27-es szobali módosítóval mellette tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás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 A Hatosat ellenőrizzük? Jó. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ha szeretnénk, hogy elektronikusan nézzük, akkor megtehetjük persze, mert nem probléma. Ja, most kezdjük előről, én kézzel, te kártyával nem. Jó. Jó, tehát a hatos módosítóról beszélünk, és akkor ezt ellenőrizzük most. Tehát három, Hárót még hozzá kell számolnunk. Egy, egy ellene, kettő mellette. Ön plusz vagy minusz? Ön ellene van. Ketten vannak ellene az azt jelenti, hogy egyenlő, 19-19, úgyhogy akkor okafogyottá válik. De ő plusz, ott egy plusz, ott egy mínusz, és két mínusz ott van. Tehát három mínusz kell hozzáadni, az 20, egy a mínusz az is 20, tehát okafogyottá válik. Jó. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás. Ez elektronikus plusz, elektronikus szavazás plusz a három ember. E, igen, tehát a módosított szövegen, szövegről szavazunk. Először. És akkor most mennyi helyet kell hozzáadnunk? Egyet, eh, Mr. Feo, Mr. Fox. És egy 39 mellette. És most a, a hatá- az elsőgrásra irányuló indítványról szavazunk. Ön plusz, ön és plusz, ön és plusz. Az azt mondja, hogy plusz 3. Akkor az 38 mínusz 1, valahogy egyet elveszettem, de nem tudom hol. Gratulálok az előadónak. Oh. I need a So, granting... We're on to point 15. That's the one, yeah. Yep, okay. Right, is everybody ready? We're now moving on to uh, Mr. Kutash's uh, report. Most a Kutás uh, úr uh, a jelentésére térünk át. Az első, szava, uh, első az a 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elkorom hamiszul. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Na, ez nem teljesen egyértelmű, megnézzük. This is open. Right, have we got, who we got to add? Jó, két kell hozzáadni? Egy, egy mínusz, egy plusz. És még egy plusz, akkor elfogadva. Elfogadva? Egy igen. Épp hogy F, kom, F kompromisszum. Mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most egy kicsit össze vagyok zavarodva. 36-os módosító nincs is. Nem a 11-eshez kellene menni? Nem, 36-os. Jó. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettő mellette, ellene tartózkodás elfogadva, mell- három mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es, a 17-es megfelel a, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás négy mellett elfogadva, 18-as szóbeli módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 módosító szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. az eredeti 19, tehát az szóbeli módosító nélkül, mellett az eredeti 19, mellette ellene Elutasító. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellenet tartózkodás elfogadó. És akkor most elektronikusan a módosított szövegről szavazunk, és az összes extra is <laughs> jelent, jelezheti a szándékát. 2 plusz, 3 plusz. Akkor tehát 37 plusz elfogadva. Köszönöm szépen! Thank you it Right, we now move on. Tovább is lépünk. 16-os napi rendi pont, amely nem más, mint Hans Péter Martin jelentése az európai környezeti gazdasági számlákról. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Na, elvesztem itt a szövegben. 27-es mellett ellen tartóz. Elfogadtuk. 11-es kitámogatja. Ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kitámogatja, kiellenzi. Elfogadtuk. 1-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kitámogatja. Ki van ellene? Kitartózkodott. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük ezt most le. Has everybody voted? That's definitely carried, no matter what the other three do. Egyértelműen elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nem, de azért ellenőrizzük le kettes módosító tehát. Okay. Now, what is what are what are the extras doing? No, no, no. Hang on. What's happened? Can we can we I'm, can we redo can we redo that vote? Kérem szavazzunk újra. Rendben. Tehát akkor mindenki, akinek szavazókártyája van, szavazott, akkor lezárom a szavazást. Tehát nem fogadtuk el, mert ugye csak 3 pluszról tudunk. 17-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi tartózkodás? Elfogadtuk. Hármas módosító. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk ellenőrizzük le, hogyha kéri. Tehát a második részről szavazunk elektronikus módon. Right, what are you doing? What are the extras doing? That's 18-18. Most ugye 18-18. Mit csinálnak az extra szavazókártyák? Na, hát még így is elbukott. Szoros küzdelemben, de elbukott. 16-os módosító mellettem Bocsánat, okafogyottá vált, ha elfogadtuk, persze. Igen, az első részt. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk, azt hinném. Úgy tűnik. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. D kompromisszum kitámogatja, kiellenzi. Most a néppárt nem szavaz? Támogatják? Rendben van, akkor ezt elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? A néppárt megmondaná, hogy támogatja vagy nem a hatost? Támogatja, rendben van akkor elfogadtuk. 23-as módosító, aki támogatja, bocsánat, a szóbeli módosítóval. Tehát a 23-as a szóbeli módosítóval kiegészítve, ki támogatja. Ki ellenzi? Hát, nem látom, úgyhogy ellenőrizzük le a szóbeli módosítást a 23-ashoz rendelt szóbeli módosításról szavazunk. Okay, so everybody voted. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Right, so now we get on to the final vote. Végszavazás. Elektronikusan szavazunk, vég. One extra. Itt egy többlet van, két többlet szavazat van, három többlet szavazat van. 37, 34 0 ellenében egy tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Um, right. I'm hoping that somebody... Uh, oh. Right, colleagues, I, I apologize, but I've got flu, so... Elnézést kérek, kedves kollégák, de ahogy mondtam, náthás vagyok, tehát minthogy az alánökök mind eltűntek, már pedig át akarom adni a elnöklést, ezért egyből Luling asszonynak adom át az elnöki pozíciót, mint mint korelnöknek. Ugye nincsenek itt az alelnökök, én náthás vagyok, tehát a korelnök asszony kapja az elnöklés tisztét. C'est pas la première fois, hein. Déjà pendant les ans. Ez most először, először a korábbi um, a korábbi um, ciklusokban ez még nem történt volna meg velem, de hát Istenem, most már korelnök lettem, de hát ez nem problém, ahogy jól mondjuk, tehát ez nem probléma. Térjünk tehát rá Gozes jelentésre, a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosítása. Gozes úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. majdnem azt mondtam, kor elnök asszony. Az elnök asszony kéri, hogy mikrofonnal beszéljen a felszólaló. Van itt sok mikrofon, de egyik sem a megfelelő. Köszönöm szépen. A napi renden tehát a módosítók megvitatása áll, amelyeket kollégák benyújtottak, kb. 100 érkezett, tehát nem is olyan rengeteg sok ez, előfordul, hogy több is érkezik. de ez mégis egy olyan téma, illetve kérdéskör, amely 2009 óta foglalkoztat bennünket. Mindenek előtt az ESMA részéről gyakorolt felügyeletről van szó a hitelminősítők felett. Emlékeztetnék arra, hogy volt egy saját kezdeményezésű jelentés. Wolf Hinks kolléga készítette el, aki jelentés tevője volt a témának. Miről is van szó? a hitelminősítő intézetek esetében. Ezek olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni ebben a saját kezdeményezésű jelentésben. A bizottság a maga részéről 2011-ben majd egy javaslatot tesz, jogalkotási javaslatot, Ezt pedig az év első harmadára tervezi. Emlékeztetnék még egyszer arra, hogy az árnyék jelentéstevőkkel is találkoztam. Megpróbáltunk kompromisszumokat találni a legfőbb módosítási javaslatokkal kapcsolatosan. Sajnos nem volt erre túl sok időnk. Volt egy, illetve tervezzük, hogy november 8-án lesz egy második olvasat, és hogyha szükség van rá, akkor november 9-én ismét Brüsszelben Ma reggel az ECOFIN elnöke kinyilatkoztatta azon szándékát, hogy ezt a rendeletet még a belga elnökség vége előtt szeretnék elfogadni, illetve el kell fogadni. A, amiről itt a módosítókban szó van, ezek különböző témaköröket érintenek, de az egyik fontos, a nyolcas cikk különböző részeiben az információkhoz való hozzáférés, és itt is újra és újra felmerül a transzparencia, illetve átláthatóság kérdése. A szöveg előirányozza, hogy a piacon résztvevő hitelminősítőknek rendelkezésére kell bocsátani a részvény való információkat, és hogy ezeket egy biztonságos úton kell továbbítani. És itt vannak módosítási javaslatok, melyek célja, hogy ezt a rendszer továbbra is fenntartsuk, azzal, hogy a hitelminősítők, akik hozzáférnek ezekhez az információkhoz, és azok, amelyek nem, azok esetében bizonyos százalékos számszerű értékeket határozzunk meg. Egyesek a 8A8B kihúzását kérik, kérik, hogy húzzuk ki ezeket, mások pedig azt javasolták, hogy esetleg a saját kezdeményezésű jelentésben változtatást hajtsunk végre. Klinc úr volt az, aki ezt kérte, és hogy a strukturált információkat a nyilvánosság számára is elérhetővé kell tenni. Tehát különféle elképzelések vannak. Ez egy érzékeny kérdés, hiszen a kibocsátók nem akarják feltétlenül nyilvánossá tenni, nem akarnak nyilvánossá tenni minden adatot. A három nagy hitelminősítő pedig ezzel szemben kérhetné, hogy ezeket az információkat tegyék közzé, hiszen nem feltétlenül szeretnék azt, hogy csak bizonyos, kiemelt, érdekelt felek férjenek hozzá az információkhoz. Tehát nincs olyan hitelminősítő intézet, amely monopóliummal rendelkezne egy bizonyos területen, amely esetleg egyetérthetne azzal, hogy ezeket az információkat mások számára is tegyék hozzáférhetővé. Bóz asszony többek között azt javasolta, hogy egy olyan grémiumot hozzanak létre, egy olyan platformot, ahol az ESMA döntéseivel kapcsolatosan esetleg szankciókat határozhatnának meg. Számos módosító érkezett ezzel a témával kapcsolatosan, hiszen sokan úgy vélik, hogy sokan úgy gondolják tehát, hogy az ESMA magatartását is átláthatóbbá kell tenni. Az ESMA-nak kellene javaslatot tennie ezekre a szankciókra, ez így helyén való. Ezt követően pedig ennek megfelelően a hitelminősítő intézetek éves forgalma nem szabad, hogy meghaladja 10%-ot, más javaslatok 20%-ot határoznak meg illetve érkezett javaslat arra is, hogy az ESMA éves jelentést tegyen a parlament, a bizottság és a tanács előtt az eszközök és a munkatársak felülvizsgálata tekintetében, ami ezeket az intézeteket illeti, és felmerül a kérdés, hogy az ESMA megfelelő pénzügyi és személyzeti erőforrásokkal rendelkezik-e a ráháruló feladatok tükrében, és a parlament ezért természetesen azt kéri, hogy az ezmát, ezma számára bocsássák rendelkezésre megfelelő forrásokat, hogy el tudja látni feladatait. Ennyit erről a témáról. Létezik egy átmeneti szabályozás, egy olyan időszak, amelyben az ESMA, ESMA-t létre kell hozni, meg kell alapozni a működését, és csak ezt követően lesz az ezma képes arra, hogy ellássa feladatait. Lesz tehát egy átmeneti időszak, amelyet talán még egy kicsit pontosabban meg kellene határozni. Ez főként a harmadik országokban működő hitelminősítő intézetek esetében fontos, ahol ez a fajta felügyelet, amely Európában érvényesül, nem működik. Ez az egész vita ezért nagyon fontos a Cészár felvetette a kérdést a parlamentben is, a harmadik országbeli hitelminősítők tekintetében, és felvetődik tehát a kérdés, hogy ezekkel az intézetekkel hogyan kellene bánni, és hogy ezeket mennyiben kell alávetni, illetve mennyiben tudjuk alávetni az európai rendelkezéseknek. Két lehetőség lenne arra, hogy ezek a hitelminősítők mentesüljenek, az alól, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleljenek, azok a hitelminősítők, amelyek olyan országban működnek, ahol létezik egy együttműködési és felügyeleti egyezmény az Európai Unióval, és a az adott ország illetékes felügyeleti intézményével. Ez az esetáfán Kanada tekintetében például, hogyha egy adott hitelminősítő olyan országban működik, ahol ez a szigorú felügyelet nem érvényesül, akkor az Európai Unió rendelkezéseinek megfelelő felügyeletet kell lehetővé tenni, és a hitelminősítő intézet ebben az esetben köteles lenne alávetni magát az Európai Unió szabályozásának. Létezik tehát egyfajta zavar, nem teljesen világos, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, ebben a kérdéskörben. Előfordulhat, hogy egy európai intézet külképviseletéről van szó egy adott harmadik országban. tehát egy fiók intézetről. Ez egy olyan kérdés, amelyet még fontos közelebbről, közelebbről is megvizsgálnunk. Nem teljesen világos, hogy a probléma maga miben is áll. Talán holnap reggel sikerült egy kompromisszumos javaslatot kidolgozunk az álnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, ezzel megnyitom a vitát. Klinz úr jelenleg sajnos Indiában van, Bowles asszony megbetegedett, ezért helyettesítem őt, és az ALDE frakció közölte, hogy a frakció álláspontját holnap az elnyek jelentéstevők ülésén teszik nyilvánossá. Most pedig az árnyék jelentős tevőknek adom meg a szót. Jenny Pitella úr, Gigold úr, Foxasszony és Klute úr. Ők kapják meg tehát most a szót. És Fox úr, elnézést őt kihagytam. Helyesbítek. Fox úrról van szó, nem Fox asszonyról. Nem váltott nemet a képviselő. Pitella úr kapja meg a szót, valamint majd a többiek, akik szó, szólni szeretnének, azok jelentkezzenek. Pitella úr. Köszönöm szépen, tehát Gozász úr tudja azt, hogy nagyra értékelem őt, és ezt ehelyütt szeretném még egyszer világossá tenni. Két cikkhez szeretnék hozzászólni mindenek előtt a nyolcashoz. Itt azok azokról a hitelminősítési területekről van szó, ahol alig lét vannak versenytársak, és ami a 83-asat illeti, szeretnék visszatérni az álláspontomra, és szeretném azt még egyszer kidomborítani. Az első eszmecserénél már világossá tettem az álláspontomat, ezért a 106-os, 112-es, 114-es és a 115-ös módosítót is megfogalmaztam, ahol azt kérem, hogy az ESMA feladat körébe tartozzon a szankciók meghatározása, és ne az Európai Bizottság hatáskörébe. Úgy gondolom, hogy ez az új hatóság valóban képes kell, hogy legyen, hogy arra, hogy a, megfele- a saját feladatait megfelelően ellátsa, és nem szabad azt aláásni. Ez a hatóság a felügyelet rejött létre, úgy értem, miért hozzunk létre egy ilyen hatóságot, hogyha nem látjuk el azt a megfelelő hatáskörrel, jogosítványokkal? Jogi értelemben természetesen ezt meg kell alapozni megfelelően, ezért a szankciók mértékét teljesen világosan meg kell határozni. Ahogy mondtam, jogilag meg kell alapozni az ESMA működését, az ESMA hatáskörét, ami a szankciókat illeti. Amint mondtam, egyetértünk abban, ebben előfordulhat, hogy a tanács más véleményen van, de nem gondoljuk, hogy ez a bizottság hatáskörébe kellene, hogy tartozzon, hogy a szankciókkal foglalkozzon. De amint mondtam, egyéb iránt eh, Gozász úr munkáját teljes támogatom. Ami a hitelminősítőket illeti, úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek folytatnia kellene azt, ami, azt a munkát, amit már 2009-ben elkezdtünk, nevezetesen, hogy egy teljesen világos, félreérthetetlen szabályozás irányába kellene haladnunk. Nem csak Gozesz úr, hanem számos más képviselő is ennek szellemében nyilatkozott. A A Financial Stability Board elnökének legutóbbi nyilatkozata is világossá tesz, tették, hogy a legközelebbi G20-as csúcson konkrét javaslatokat tesznek majd azzal kapcsolatosan, hogy a hitelminősítő intézeteket a nemzetközi pénzügyi rendszer keretein belül hogyan lehet majd felruházni bizonyos jogosítványokkal. Mário Rági professzor egy kiváló szakember ennek a területnek, ezért nagyon örülök annak, hogy foglalkoz, ő foglalkozik ezzel a kérdéssel, és csak remélni tudom, hogy mi is ebbe az irányba fogunk haladni. Köszönöm. Gozász úr szeretne azonnal reagálni rá? Talán akkor egyszerűbb lefolytatni a vitát, hiszen egyébként elveszítjük az áttekintést. Először is hadd szóljanak a kollégák, én nem szeretnék sok mindent hozzáfűzni. Először is szeretném hallani a többi észrevételt. Gigold úr következik. Németül beszélek, nincs kedvem már angolul beszélni. Néhány ponthoz szeretnék hozzászólni. Az egyik dolog az, hogy a Klute úr néhány módosítója véleményem szerint a következő jelentés irányába mutat már, és ezzel már olyan szükségszerű vitákat folytatunk le, megelőlegezve ezt a témát, ez ahhoz vezetne, hogy tulajdonképpen az ezmának a közvetlen felügyeletét elodázzuk, ez vitákhoz vezetne a tanácssal, de már valószínűleg a saját körünkben is, és így egy megfelelő megoldás nem jöhetne létre. Gondolok itt mindenek előtt azon javaslatokra, amelyek célja hogy gyakorlatilag a piaci rend területén megállapításokat tegyünk, ez több módosítót érint, és nem vagyok biztos abban, gondolok itt az 52-es módosítóra, ahol arról van szó, hogy egy piaci szereplő, aki egy magán szereplő, tulajdonképpen nem nyilatkozhat egy államról és annak szolvenciájáról. Azt hiszem, hogy ez egy problematikus kérdés. Van számos hitelminősítő, amely kisméretű. A problémát sokkal inkább az itt jelenti, hogy néhány piaci szereplő piaci hatalommal rendelkezik, és ezért rendszer szintű kockázatot jelent. Ezt a vitát le kell folytatnunk majd. Ez sokkal inkább versenypolitikai kérdés, úgy gondolom, és nem elvi kérdés, nem elvi probléma, de érdemes lenne erről még egyszer részletesen eszmecserét folytatni. Még két további módosítóra szeretnék utalni. A vita arról, hogy ki milyen információkhoz férjen hozzá, ezt nagyon fontos részleteiben lefolytatnunk. Alapjában véve úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság az átláthatóság elve mellett áll ki, eddig legalábbis ez volt a tapasztalatom. Ezért, hogyha meg akarjuk nyitni a piacot, akkor nem lehet tulajdonképpen szó, szót emelni az ellen, hogy információkat más hitelminősítőknek is a rendelkezésére bocsássunk, úgy, ahogy a bizottság azt javasolja, és a bizottság ugye azt mondja, hogy itt egy 10%-os érték kerüljön meghatározásra. Tehát nem hiszem, hogy logikus lenne, hogy ezt csak a nagy hitelminősítők esetében érvényesítsük, hiszen végeredményben ez ezt jelenteni, azt sem tartom logikusnak, hogy a nyilvánosságot zárjuk ki. A második pont, amely számomra rendkívül fontos az, hogy milyen kapcsolatban áll egymással az ESMA és a nemzeti felügyeleti hatóságok. A 30-as cikkben esik szó erről. Úgy gondolom, hogy a felügyeleti kompromisszum logikája, logikája szerint meg kell akadályoznunk azt, hogy a hátsó ajtón keresztül az a kompetencia, amelyet az ezmának akarunk adni, végül visszakerüljön a nemzeti felügyeleti hatóságokhoz. Itt határokat kell szabnunk, ezért azt kérném, hogy ezt a módosítót támogassák, amelyet javasoltam. Ennyit szerettem volna most elmondani, és nagyon várom az érdekes és konstruktív megbeszéléseket John Paul-lal és a többi kollégával holnap reggel, amikor majd kompromisszokat próbálunk meghatározni. Köszönöm szépen, Gigold úr! Ashley Fox úr kapja meg a szót, tessék. Nagyon hálás vagyok, lulling asszony, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Gózez úrnak azt a munkát, amelyet idáig végzett a jelentésről, és köszönöm, hogy holnapra összehívta a találkozót, amely biztos konstruktív lesz. Észrevételeim a 8A és a 8B bekezdésre vonatkoznak, a biztonságos weboldalak felállításáról szólnak ezek. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság komolyan megfontolta-e, hogy milyen hatással, milyen előnyös hatással fognak ezek járni, illetve hogy milyen költségeket okoznak majd. Az USA-ban van egy hat, hat rendszer, és azt beszélik, hogy nem sok haszna van, viszont hatalmas költségeket ró a tőke beszerzésre. Tehát nem a kaszinó kapitalizmusról beszélünk itt, hanem arról, hogy egy tisztességes vállalkozás tőkéhez akar jutni, és ez a dubiózus, meglehetősen ellentmondásos eljárás komoly többlet terhet róra, és ilyen módon drágább lesz a kötőke, amelyhez hozzáfér. Tehát, hogyha hitelminősítőkre kényszerítjük a, ezen websájtok felállításának kötelezettségét, ezzel nő a költség hosszabb időbe fog terülni, amíg megkapjuk az információt, ugye minden dokumentumot egy ügyvéden keresztül kell eljuttatni. Hát a múlt életemben én magam is ügyvéd voltam, tehát talán esetleg kollégáim ölébe hulló további megbízásokat üdvözölnem kellene, de hát az egész ügyre nincsen szükség. A hitelminősítő ügynökségek semmit nem tesznek majd a weboldalukra, amit nem ellenőriztek attól való félelmükben, hogy beperelik őket, és ilyen módon a tőkéhez való jutás lelassul. És ezt nem lehet majd telefonon rendezni, mert az utolsó pillanatban egy kérdés fogalmazódik meg, és nem kerül fel az információ weboldalra, amíg egy ügyvéd nem ellenőrizte ezt. Mondom, bonyodalmas lesz a folyamat, költségesebbé teszi a tőkét, és kevés haszonnal fog járni. Kérdezem tehát a weboldalakról hogy miért nem állítjuk be a munkát e tekintetben egy évre, és utána ellenőrizzük az USA tapasztalatait. Azt hiszem, hogy az USA egy év múlva már az egész weboldalas kísérletet fel fogja adni. Meglehetősen bonyolult az európai jogalkotás folyamata. Ezért kerüljük el azt a helyzetet, hogy most beiktatunk valamit, becikkezünk valamit, aztán addigra az USA megszünteti ezt a rendszert, mi meg tíz évig nem tudjuk megszüntetni, miközben pedig a tőkéhez való jutás költsége jelentősen nőni fog, és ez a tőke pedig máshova fog menekülni a távol-keletre, Latin-Amerikába, és nem Európában fog új munkahelyeket létrehozni. Kérem tehát a kollégákat, hogy a 8A és a 8B bekezdésről komolyan gondolkodjanak el. Merci beaucoup, Monsieur Fox. Il est vrai que les procédures euh, lourdes et coûteuses assurent quand même le plein emploi. Köszönöm szépen, Fox úr. E, valóban ezek nagy terhet rónak az érintettekre, de ugyanakkor vonzóvá tehetik az ügyvédi munkát, és most megadom Klúte úrnak a szót. Ja, danke schön, Frau Luling. Köszönöm szépen, Luling asszony. Először is emlékeztetnék arra, hogy ennek megvan a történelmi oka, hogy foglalkozunk a hitelminősítőkkel. Az elmúlt hónapok válsága során a nyilvánosság előtt nagymértékű vitákra került sor a hitelminősítők szerepéről, világosá vált, hogy milyen módszertani problémák merülnek fel, mi a politikai problematika. Ezért nagyon jó, hogy foglalkozunk a témával, és amit üdvözlendőnek tartok, és azt hiszem, hogy a frakció nevében is elmondhatom ezt, jónak tartom, hogy megtettünk egy lépést a felügyelet felé, tehát hogy az ESMA és a megfelelő hatóságok megkezdik a munkájukat, hát ez egy előrelépés. Noha el kell mondjam azt is, hogy a pártomnál, a frakción belül vannak nézeteltérések, de az én pártom mindenek előtt amellett szállna sikra, hogy egy nyilvános, egy nyilvános hitelminősítő létezzen, de ez itt nyilván ezt nem lehet elérni, elfogadtatni itt a parlamentben de hogyha most eltekintünk attól, hogy a célok ezen a téren nem érhetők el, akkor az az irány, amelybe Jean-Paul jelentése mutat, nagyon helyén való. Szeretnék hozzászólni ahhoz, amit Sven mondott, hogy ki kellene venni az államokat, vagy nem. Erről lehet vitázni, de hogyha megnézzük, hogy Görögország, Portugál és Spanyolország tekintetében milyen hatásuk volt a hitelminősítéseknek, akkor látjuk azt, hogy ez egy aránytalan befolyás. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy a magánintézeteknek nincs joguk, hogy nyilatkozzanak, de azt hiszem, hogy ez katasztrofális következményekkel járt. Másrészt azonban Nyilván léteznek parlamenti ellenőrző grémiumok, és hogyha ezek nem működnek, mint ahogyan az részben meg is történt, akkor vannak parlamenti szakbizottságok, és vannak szembevőszékek, amelyek követik ezeket a folyamatokat. Létezik tehát számos olyan intézmény, amelyet nem lehet ebben a formában egy magánkézben lévő hitelminősítő által helyettesíteni, és az állami intézményeket pedig kizárni, mert akkor az történik, ami meg, meg is történt a múltban. Görögország leértékelése például ahhoz vezetett, hogy egyfajta öm, átcsoportosításra került sor, ez nem lehet a hitelminősítések célja. Tehát az állami intézmények nagy mértékben átláthatóak, lehet ezt bírálni, de jobb esetben átláthatóak, a magángazdaságban azonban ez az átláthatóság ilyen szinten nem létezik. Léteznek hitelminősítők a magángazdasági szektorban, ennek van értelme, hogyha az emberek tehát üzletet akarnak kötni, akkor képet alkothat az ember arról, hogy az üzle, ügyfél öm, mi, ügyfelet hogyan minősíti ez az adott intézet, de a, nyilván ebben az esetben ezt ennek a minősítésnek megfelelő minőségűnek kell lennie, és egy megfelelő felügyelet alá kell, hogy tartozzon, annak érdekében, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, ahogyan azt az elmúlt hónapokban, az elmúlt két évben láttuk. Ami a többi dolgot é- illeti, nem szeretném elismételni azt, amit a többiek már mondtak. Még egy dolog esetleg. Módosítóinkban azt szerettük volna elérni, hogy ne jelöljük, hogy egy hitelminősítés megbízás alapján készült vagy sem. Nagyon fontos, hogy átláthatóság érvényesüljön, de hogyha megjelöljük azokat a hitelminősítéseket, amelyek nem megbízás alapján készültek, akkor itt sérül az átláthatóság. Legalábbis nyilvánosan nem szabad ezek között különbséget tenni véleményünk szerint. Ennyit szerettem volna hozzászólni. Köszönöm, Klute úr! Ők voltak az árnyék jelentéstevők. Udó Bulmán szeretne még hozzászólni a témához. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Alapvetően egyetértek azzal a követeléssel, hogy az eszmát a lehető leggyorsabban hozzuk működésbe. Ez egy jó megközelítés, és ezt nem szabad akadályoznunk. Azonban nem tudok ellenállni annak a kísértésnek, ahogyan Klute úr sem tudott, hogy hozzászóljak ahhoz a kérdéshez, hogy mit kellene tennünk a következő jogalkotási lépésben, hogyan kellene tovább haladnunk ebben a kérdésben. És Pitella kolléga úr javaslatára emlékeztetnék, amelyet 2009-ben tett, annak idején a frakción belül mi pontosan azt a témát akartuk felkarolni, amelyről itt vita, vitatkozunk. Azzal akartunk foglalkozni, hogy tulajdonképpen a piaci struktúra nem megfelelő, és itt olyan piacokkal van dolgunk, amelyek tulajdonképpen nem teljesítik azt, amire a gazdaságnak szüksége lenni, és hogy olyan szolgáltatókra van szükségünk ezen felül, amelyeknek európai profilja amelyek európai profillal rendelkeznek. Vitatkoztunk annak idején, hogy ezek nyilvános intézmények legyenek-e, gazdasági intézmények. Nyilván sok olyan modell létezik, amelyről itt elgondolkodhatunk. Ha őszintén akarunk lenni, akkor el kell mondanunk azt is, hogy már nem vagyunk egyedül ezzel a megközelítéssel. Egyre több kolléga a néppárt részéről szintén osztja ezt a véleményt, és ha jól látom, akkor Ferber úr is így nyilatkozott. Már a liberális frakció részéről is azt láthatjuk, hogy ők is egyre felvilágosultabbak ebben a kérdéskörben, ők is azt mondják, hogy tenni kell valamit ezen a téren, üdvözöljük mindezt, Szeretnénk azonban emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a néppárti és liberális többség 2009-ben ezt még leszavazta a parlamentben, és hogy tulajdonképpen ez az oka annak, hogy miért nem tudtunk előre haladni. A legutóbbi jogalkotási javaslat esetében, amikor nem csak a bizottságot meg akartuk bízni azzal, hogy gondolkodjon el arról, hogy mit lehetne tenni, hanem amikor konkrétan egy megbízást akartunk megfogalmazni. Emlékeztetnék mindenkit erre az elszalasztott lehetőségre is. Nagyon örülnék annak, hogyha itt a szakbizottságon belül egy nagy többséggel bátrabb lépésekről határoznánk. Gigolt kolléga úr említett az infras, piaci infrastruktúra problémáját. Nagyon jó lenne, hogyha egy jobb szolgáltatói struktúrát tudnánk létrehozni, amely előrelépést tesz lehetővé a piacon. Köszönöm. Köszönöm, Bulman úr. Csak azt szeretném önnek mondani, hogy valószínűleg a néppárt nyugatiak és a liberálisok is úgy tartják, mint Adenauer, amikor őt azzal vádolták, hogy megváltoztatta véleményét, ő mindig azt mondta, hogy ki akar engem meggátolni abban, hogy megváltoztassam a véleményemet. Ezt nagyon üdvözlendőnek tartom. Jó. Gozesz urat szeretném megkérni arra, hogy foglalja össze az elhangzottakat és reagáljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégákat. Kevés meglepetésért, hiszen állandó kapcsolatban állok velük. Megállapíthatom, hogy nagy, nagy mértékben egyetértenek a jelentéssel. Szeretném azonban a múltra való tekintettel még egyszer megemlíteni, hogy talán akkor nem mentünk elég messzire, Azonban nem volt olyan megoldási lehetőség, amelyet egyértelműen támogatott volna mindenki. Bizonyos pontok esetében talán még foglalkoznunk kell ezzel a jelentéssel, nem lesz ez olyan egyszerű, mindenek előtt, ami az államadóságot életi Udo biztosan emlékezik rá, hogy a parlamenten belül legalább sikerült az ezmát létrehoznunk, ezt a felügyeleti hatóságot. A bizottság nem akart ezzel foglalkozni, az elnökség és a tanács sem akart hallani erről. Azt mondták nekünk, hogy ez jogilag nem is lehetséges, mi mégis javaslatot tettünk erre, és a szakbizottsági kollégák támogatásának hála egy jogalkotási javaslatot nyújtottunk be a bizottságnak a felügyeleti csomaggal kapcsolatosan, és mi, akik tulajdonképpen ragaszkodtunk ehhez a csomaghoz, azt kell, hogy megállapítsuk, hogy sikerült bizonyos felügyeleti hatóságokat létrehoznunk és nyilván hiányzik még a hitelminősítők feletti felügyelet. Sikerült tehát néhány eredményt felmutatnunk, ezért nagyon jó lenne, hogyha a felügyeleti kérdéseket elválasztanánk a többi kérdéskörtől. Nagy érdeklődéssel hallgattam az észrevételeket, holnap megpróbáljuk majd az egészet valamilyen módon összefoglalni, hogy ezáltal egy hatékony rendeletet dolgozzunk ki, amely olyan szabályozást hoz létre, egy olyan területen, ahol nagyon nagy károk ra került sor a pénzpiacokon, de nem szabad megfeledkeznünk arról, amit 2009-ben is akartunk, nevezetesen egy igazi európai felügyelet létrehozását. Nem szabad eltérnünk ettől a céltól akkor sem, hogyha egyesek azt mondják, hogy vannak helyi hitelminősítők, az ma úgysem tudja majd mindezeket felügyelni, szabályozni. Azt hiszem, nagyon fontos itt delegálni a feladatokat. Delegálni kell tehát a világosan meghatározott feladatokat. Az ESMA továbbra is a központi koordináció szerepét játszaná és a felügyeletet, és a hatáskörébe tartoznának a szankciók is. Holnap tanácskozunk erről, és november 8-án, ha nem tévedek, akkor majd beszámolunk az eredményeinkről, elnök asszony. Köszönöm szépen, reméljük, hogy az ESMA majd megfelelő személyzettel is rendelkezik annak érdekében, hogy be tudja tölteni feladatait. További hozzászólások nincsenek, ezért utalnék arra, hogy a jogi szakbizottság holnap szavaz majd a véleményéről e kérdéskörben. Lesz majd egy második eszmecsere november 8-án a módosítókról. A szavazásra november 9-én kerül sor. A plenárison pedig majd decemberben tárgyalják Strasbourgban a jelentést. Sok sikert a munkájához, Gozász úr! Jó, ezzel rátérünk a 18-as napi rendri pontra. Derkian Epping barátom jelentéséről van itt szó. Csodálatos könyveket írt már rólam, nem tudom, tudják-e. Itt a 2009-es versenypolitikáról szóló jelentésről lesz szó. A az Ipari Szakbizottság, az MV IMCO, a Közlekedés és a Kulturális Szakbizottság is készített véleményt ezzel kapcsolatosan. Mindezen szakbizottságok tehát véleményt fogalmaznak meg a jelentéssel kapcsolatban. A jelentéstevő a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a szót. Először is mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult a módosítókkal. A 2009 év jelent, a versenypolitikához szóló 2009 év jelentéshez. Először elmondanám röviden, hogy összesen 95 módosító érkezett, és sok esetben újra kell csoportosítani, és egyesíteni kellett hasonló módosítókat. Voltak olyan módosítók is, amelyek nem igazán illetek bele a képbe, és voltak nem világos módosítók is, és hogyha nem világos a megfogalmazás, és túl, hosszú, túl hosszúak a, a bekezdések, akkor olyan lesz a szöveg, mint egy orosz regény, és hát, mint tudják, az orosz regények meglehetősen bonyolultak. Kezdeném akkor a perambuló bekezdésekkel. Az 1.5.6-ról és az új preambulum bekezdésről azt gondolom, hogy ezeknek vagy új, eleme, vagy új elemeket tartalmaztak, vagy pedig aggodalmat fejeztek ki. A 7-es, 8-as kevéssé tűnt relevánsnak nekem a versenyképességi jelentésben, mivel a közpénzekről szóltak, illetve egy ne, utalást tettek egy, egy vitára, amelyet remélem szerint nem volt túlságosan fontos. Lambert úrnak a 9 számú módosítója a makroökonomiai egyensúlytalanságokról szólt, és ez szintén része, részét képezi a csomagnak. Ami a mostani bekezdéseket illeti, A bizottságtól több információt szeretnénk mm, kérni ezzel kapcsolatban. Ez a 15, 16, 19, 29-es és a 89-95-ös módosítók is ide tartoznak. Ezeket át kell fogalmazni, és a jelentésre belerakhatjuk ezeket a megkezdéseket egyébként. Végül volt öt módosító, ami az általános keretnek a phasing outjáról szól. Ezen a ponton meglehetősen eltérnek a vélemények ebben a, ebben a bizottságban. Például van, aki minél hamarabb próbálja szeretné a, megszüntetést elérni. Még Svá úr például nem teljesen világosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy hosszú távon szükség, hogy ezeket az intézkedéseket megszüntessük teljes mértékben, és különösen a mobil ö, szektorban ez az automobil, bocsánat, az automobil, az autóiparágban, különösen a német autóipar helyzetét illeti. Tehát itt szükség lenne egy világosabb megfogalmazásra. Ezért tehát kompromisszumra szükség ezen a területen. Úgyhogy azt javaslom, hogy a likvidási támogatásra vonatkozó módosítókat egyesítsük egy új bekezdésben, a 39.42.43-ban. Ezt Lambert úr is felvetette egyébként ugyanaz a kérdésre gondoltunk egyébként, tehát és egy kompromisszumos módosítóra, módosítót kell majd megtalálnunk, hiszen ugye sok módosító vonatkozik ugyanarra a kérdésre. Ami az antitrust politikát illeti, és a büntető, büntető politikát a, a bizottság részéről az a 76-tól 67-től 70-ig 65-es például a Mrs. Inetfeld részéről érkezett, ahol az alternatív eszközöket említ. Azt hiszem, hogy ez egy, ez a szöveg jobb is, jobb is, mint az enyém. Úgyhogy elfogadom. És van még néhány apró dolog, 23-as, 24-es a, a DG Competition emberi erőforrásaira vonatkozóan. Ez véleményem szerint már tartalmazza a fő üzenetet, tehát hagyhatjuk úgy, ahogy van. De ez nem az Európai Uniónak a feladata, hogy az Európai Bizottságnak a HR részlegét működtesse. Ez az 54, 55, 56, 58 as 8 asra kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezek nem igazán tartalmaznak új információt. A módosítóknak több mint a fele új bekezdések beszúrását is tartalmazza. A 42-es, 44-es a válság következményeit fejtegette, és a jelenlegi javaslat alapján egy kompromisszumos szövegben meg kellene tudnunk állapodni. Sok esetben a módosítók adó ügyekkel, adópolitikával foglalkoztak, mint inkább versenypolitikával. A 27-es például Lambert úrtól véleményem szerint az jobb lenne, hogyha egy adópolitikával kapcsolatos jelentésben lenne benne, vagy akár egy környezetvédelmi szakpolitikában. A 60-as az pedig, elfog, az pedig a már meglévő keretrendszere utal. Az energiaszektorban lévő verseny úgy tűnik, hogy rendkívül fontos ebben a bizottságban politikailag. Ez az ITRE jelentés Dráfi boltjában is benne van, Kochmerin asszony részéről. Sok tag szeretett volna ezzel kapcsolatban hozzászólni, és hasonló módosítókat fogalmaztak meg, úgyhogy szerintem itt is össze lehetne vonni, és kompromisszumos módosítókat lehetne találni. Vannak kevésbé gyakran emlegetett dolgok is, mint például az e- köz, a gazdasági közérdek érvényesítése Lambert úrtól, amely világosan összefüggésbe hozza a versenypolitikát, a proszédónak a módosító pedig sokkal kevésbé konkrét. 21-22-es módosító a, rámutat a decentralizálás, a, a decentralizálás fontosságára és az antitrust politikára. Azzal is egyetértek, hogy a nyersanyagiparágban lévő verseny nagyon fontos, és nem csak a zöld gazdaság kontextusában, hanem sokkal szélesebb meggondolásban is. És Lampert úrnak más módosítói is azzal foglalkoznak, hogy a nyílt szabványok elterjesztése, betartatása, illetve a széndiokszid kibocsátás engedélyezése, illetve engedélyek. Nem szeretném persze, hogy a bizottság átalakítsa a, a, a, a fiskális állami támogatásokkal foglalkozó egységét. A kérdés azért az, hogy amikor az áru piacokról beszélünk, akkor, akkor a spekulációval hogyan tudunk bánni? McCarthy azt szeretné, hogy ha meg a 89-es módosítóban, hogy az otc a, a tőzsdén kereskedett piacokat megvizsgálja. 74-es módosítóban az LIC értékpapírokat említik. Itt szeretném megkérni őt, hogy pontosan mondja, hogy mire gondol. Végül pedig a, az egységes pény, fizetési terület kerül terítékre. Ezzel kapcsolatban is lenne még némi okay, magyarázatra szükségem. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem, hogy kompromisszumos gondolatokat fogunk találni mindenhol. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le rapporteur. Maintenant, je donnerai la parole. Köszönöm szépen a jelentés tevőnek. Gerinszki úr árnyéki jelentéstevő, majd pedig a néppárti árnyéki jelentéstevő is hozzászól. Köszönöm szépen! Egyetértek az előadóval, aki eh, ugye elolvasta az összes módosítót. Én sem látom, látom okát annak, hogy miért ne tudnánk megegyezésre jutni. Úgyhogy Lambert úr biztos majd eh, meg kell ezt vitatni, de nem hiszem, hogy, hogy a probléma megoldhatatlan. Úgyhogy köszönöm a kollégáimnak, akik ebben aktívak voltak és segítettek. Nem mondok többet, köszönöm. le rapporteur euh, fictif des socialistes, Monsieur Posido. A szocialisták árnyék jelentéstevője nevében Bulman úr szól hozzá. Sánchez Prezédo kolléga helyett szólalok fel, Őt nagyon is érdekli a témakör. Indiában képviseli a szakbizottságunkat, ez az oka annak, hogy ma nem tud itt lenni. Antolin részletesen megnézi majd a témakört, megvizsgálja. Köszönöm szépen Epping úrnak a jelentést és a módosítók bemutatását. Módosítóival az árnyék jelentéstevő a következő témákkal foglalkozott, Egyrészt a versenyjogi modernizálásra van szükség. Igaz ez a vállalatok egyesülésére, az energiaszektorra, de az IT-szektorra is. Módosítóinak nagy része ezeket a témákat érinti. Kidomborítja az Európai Parlament szerepét, és ez nagyon fontos, és új ötleteket, új javaslatokat is beépít módosítóiba, hiszen mi is szeretnénk a saját álláspontunkat a megfelelő versenypolitikai jelentésekben kifejezésre juttatni. Nem engedhetjük, hogy a bizottság egyedül cselekedjen ezen a területen, anélkül, hogy a megválasztott képviselők véleményét figyelembe vegye. A trust ellenes szabályok nagyon fontosak számunkra. Szeretnénk elkerülni az USA hibáit. Nem akarjuk tétlenül figyelni, hogy mi történik az ágazatban. Párbeszédre van szükség itt a szakbizottságon belül is, tudjuk. Láttuk a múltban, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, ezért nagyon fontos, hogy megvitassuk, hogy mi lehetne egy észszerű megoldás. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti és a bank mentő csomagokat, természetesen ügyelnünk kell arra, hogy itt ne kerüljön sor versenytorzulásra. Mint az intervenció, mint pedig a kilépési stratégia tekintetében. Epin kolléga említette, mennyire fontos számunkra, szám, fontosak számunkra közérdekű szolgáltatások. Úgy gondoljuk, hogy ezek központi szerepet kell, hogy játszanak a piaci események tekintetében, hogy megfelelő eredmények szülessenek, és a versenypolitikai jelentésnek foglalkoznia kell ezzel is. Epping úr, ön azt mondja, hogy itt érdekes más módosítók érkeztek Lamberts kollégától és másoktól. Megvizsgáljuk ezt tüzetesen, és megpróbálunk konstruktív szellemben megfelelő kompromisszumot találni. Köszönöm szépen! Sofia Revel, ennyi jelentéstevő következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen! Elnézést kérek a reportertől, hogy még kés, késtem. De különböző delegációk között kellett rohangálnom, úgyhogy megteszem a legjobbat. Egy általánosabb megjegyzésem lenne. Biztos, hogy lesz majd még a alkalmunk arra, hogy megnézzük a módosítókat, valamelyiket támogatni fogjuk, valamelyiket nem fogjuk támogatni, de összességében félve, a teljes gyakorlatnak a célját is azért figyelembe kell vennünk, mert minden évben az Európai Parlament sokat vitázik arról, hogy mik a mi elképzeléseink a versenypolitikáról, és utána eh, az európai eh, biztos eh, jó indulaton mosolyog, és elnézően mosolyog, és tovább folytatja ugyanazt, amit elkezdett. Tehát fontos, hogy mi az, amit gondolunk, és valaki támogatja a bizottság elképzelését, valaki nem. De amikor olyan időkben, amikor gazdasági kormányzásról beszélünk, amikor mm, növekedett együttműködésről beszélünk, akkor miért van az, hogy annyira kevés a politikai legitimációja a versenypolitikának, és még egyszer aláhúzom, hogy az én ö, frakcióm alap esetben támogatja az Európai Bizottság álláspontját, de nem tudom azt, hogy egyetlen bármilyen ország vagy kormány vagy nemzeti parlament létezik-e, amely gazdaságpolitikát alakít ki, viszont nincs befolyása a versenypolitikára. Tehát ezt, tehát azt látom fogadni, hogy vannak szerződéseink, amelyeket nem lehet egyik napra a másikra megváltoztatni. Persze van, aki meg akarná változtatni ezeket egyik napra a másikra, de azt nem értem, hogy azt nem szeretem, hogy az Európai Bizottság, úgy mindig az a vita vége, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy igen, follow-up, vagy hogy meg fogják nézni, hogy miket ajánlunk, és ezeket köve, utókövetéssel, utókövetni fogják, viszont nem történik semmi, és, és miért nem? A, a, a bizottság nem tett semmit, tavaly is erre rákérdeztünk, hogy mert remélem, hogy idén ez a bizottság tenni fog valamit, mert hogyha nem, akkor ö, egyszerűen mm, a falnak beszélünk, és, és az időnket pazaroljuk, hogyha nek semmilyen következménye nincs, akkor teljes teljes erőfeszítéseink úgymond nem, nem érnek sem egy Köszönöm szépen. Sajnos a szerződések olyanok, amilyenek, de remélem, hogy az üzenete elérkezik a Múnia úrhoz, és hogy meghallgatásra talál az, amit ön mondott. Úgy gondolom, hogy a versenypolitikai főigazgatóság részéről most nem érkezett senki, ezért azt kérném, hogy ezt az illetékes biztos úr felé továbbítsák. Lamberts úr következik a zöldek részéről, ő is árnyék jelentéstevő. Sophie, ez legalább egy jó lehetőséget kínál számunkra, hogy érdekes emberek érdekes vitát folytassanak Értékei közt egy nagy lehetőségként. Meg szeretném köszönni tehát a jelentéstevőnek azt a szisztematikus megközelítést, amelyel megközelítette ezt a dokumentumot, a nyíltságát, és persze a módosítók indító indítványokat megkaptuk, és talán igazuk van, nem mindegyikre tekinthető relevánsnak. De Ami az adózás kérdését illeti, valóban csak 5 vagy 6 emberre vonatkozott. 5 vagy 6 módosítót nyújtottak be a kérdés kapcsán, és talán még meg kellene néznünk, hogy a probléma fennáll-e vagy sem. Egyszerűen, hogy fennáll-e a probléma vagy sem. Lehet, hogy tisztességtelen adóverseny állt itt fenn, és ennek a nyomára kell jutnunk, de hát ezek az ügyek persze nem az vádak, az vélelmezések nem segítenek bennünket előre. Fontos, hogy biztosítsuk, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Nem a harmonizációról van szó, de világossá kell tenni, hogy a belső piac működését nem korlátozzuk. Ennyi lett volna. Nem tudom, hogy hogyan akarunk eljárni. Esetleg az árnyék jelentéstevők találkozóját szervezed meg? Szofi, vagy pedig kompromisszumos módosítókat ö, ö, nyújt be. Nem tudom, hogy hogyan járunk el. Köszönöm szépen. Már meglátjuk. És most megadjuk a jelentéstevőnek. A szót nem van még a GUA e részéről egy árnyék jelentéstevő, aki azonban eltűnt. Tehát András Schwab kapszút. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is megköszönöm a jelentéstevőnek <clears throat> az áttekintést a módosítókról, illetve arról, hogy hogyan értékeli ezeket. A 33-as módosító indítványt én magam nyújtottam be, és itt egy kicsit kritikus hangon beszélt erről a jelentéstevő, de valóban azt gondolom, hogy ha az állami támogatásoknak az állami támogatásoknak időben korlátozva kell lenniük. Tehát jól értem a szöveget, így gondoltam. És aztán a 67-es módosítót szerencsésebbnek tartom, mint a jelentéstevőjét, és ez egy picit éppen ott folytatja a munkát, ahol a 2009-es versenyképességi jelentés bemennek. én voltam a jelentéstevője, már jártunk. Hiszen minden évben a versenypolitikával és a versenyjoggal foglalkozunk, és mindig más-más politika területről új gondolatokat emelünk be ide, és a bizottság voltak éppen folytatni tudja azt, ami az elmú, amit az elmúlt évben végzett, és igazi konkrét részletes választ a, kérdé, a jelentésekben megfogalmazott kérdésekre nem ad. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az elmúlt versenyképességi jelentésben megfogalmazódó nyílt kérdéseket, amelyekre a bizottság nem adott választ, és erre utalt Infeld kollégasszony, soroljuk fel megint. Mi tartozik ide? A 67-es módosító, az 1 per 2003-as rendelet vagy irányelv már nem tudom e, igazításáról. A legitimitását nem akarom megvitatni vitatni ennek az irányelvnek vagy rendeletnek, de legalábbis hogy meg kell reformálni ezt a rendeletet. És az Európai Bizottság ez ideig nem utasította el ezt a lehetőséget, és nem is mondott erre igent, egész egyszerűen nem tett semmit. Tehát erre rá kell kérdeznünk, hiszen hosszú távon a gazdasági krízis és a gazdasági reformok idejében nem elfogadható, hogy a versenypolitika bizonyos területeit teljesen kiemeljük a vizsgálódás hatája alól. Természetesen világos, hogy a 2003-ban sok feltétel vezetett a kompromisszum kialakításához, és a bizottság valószínűleg attól fél, hogyha a rendeletet ről való nyit, vitát megnyitja, akkor a tagállamok, akik ugye a bizottsággal egyedül alkotják majd a jogot, tehát a tagállamok valószínűleg egymás hajába kapnak reménytelenül. Mindez azonban nem szabad, hogy elrettentsünk bennünket arról, hogy a rendelet kapcsáni reformigényről szóljunk, és megnevezük, hogy mely területeket kell megreformálni. Biztos egyébként a bizottság munka előtti meghallgatás során a kis és középvállalatokra vonatkozó ilyen monoproduct termékekről is szólt, és azt mondta, hogy ezeket speciális módon kell kezelni. Egyébként az magas pénzbírságok meghatározására vonatkozó eljárást is jogállami szempontból akarja átalakítani. Ezért nagyon örülnék neki, hogyha a jelentéstevő átemelni a múlt évi jelentésből, meg valószínűleg a múlt év előtti jelentésből ezeket a nyitott kérdéseket, és ezáltal arra tudjuk rákényszeríteni a bizottságot, hogy válaszot is adjon, egyébként pedig szívesen dolgozom együtt a kompromisszumok kialakításán. Köszönöm szépen, hogyha senki nem kéri a szót, akkor Intfeld asszonynak azt mondhatom, hogy itt a bizottság képviselője, tehát, hogyha fel akarja tenni azokat a kérdéseket, amelyeket már, már feltett, akkor ezt megteheti, és a bizottság képviselője hallgatni fogja. Igen, köszönöm szépen. Nem akarok a jelentéstevő előtt tolakodni, de a kérdésem teljesen egyszerű volt, mégpedig bár az Európai Bizottságnak kizárólagos jogköre van, hatásköre van a versenypolitika kérdéseiben, úgy gondolom, hogy akkor, amikor az Európai Unió gazdasági irányítása, kormányzása kérdését vitatjuk meg, akkor a hatáskör ennek logikus és integráns részét képezi. Tehát, hogyha formálisan ez mégis csak a bizottság kizárólagos jogköre, ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ha nem is kizárólagos jogköre, a bizottságnak mégis morális kötelezettség az európai közpolgárok irányába, hogy válaszoljon az Európai Parlament kérdéseire, ajánlásaira. A Schwab kollega éppen erről beszélt, tehát nagyon hálásak lennénk, és egyben várjuk is, hogyha a bizottság megválaszolná az ajánlásainkat, illetve a kérdéseinket, és ha ezt nem tenné meg, akkor részletes magyarázatot adna, hogy miért nem. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a bizottság képviselői válaszolni szeretnének -e a kérdésre, ha nem, akkor kérjük, hogy adják tovább ezt az üzenetet a biztosnak, de megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen. Valóban idén mindent megteszünk annak érdekében, hogy megválaszoljuk az önök kérdéseit. Megadom a jelentéstevőnek a szót, és nagyon sok kompromisszumra tett javaslatot, sok sikert kívánok ahhoz, hogy világos és érthetőek legyenek a kompromisszumok. Most van ideje, szavazunk november 30-án, nem lesz második vita a módosító indítványokról, de hát az árnyék jelentős tevőkkel persze összedughatja majd a fejét, és így mi itt a szakbizottságban november 30-án szavazhatunk. Jelentéstevő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Ami Bulman úr megjegyzését <clears throat> illeti Sánchez, Sánchez Prezedo eh, képviselő mm, megbízásából, hát valóban a gazdasági szolga, az általános közérdekű szolgáltatások nagyon fontos szerepet játszanak. Lamberts úrnak volt erre vonatkozólag egy javaslata, és hát lényegre törőnek, pontosnak és olvashatónak szeretnék a szöveget kialakítani, ilyenné akarjuk tenni, tehát szigorúbbá, feszesebbé kell a módosító szöveget alakítani. Intfeld asszony, amikor nem volt itt, már mondtam az itt lévőknek, hogy gratulálok önnek a 67-es módosítóhoz, az ön szövege sokkal jobb, mint az enyém, tehát örömmel fogom az ön szövegét elfogadni, és várom Schwab úr szövegfelvetését, hiszen vannak olyan területek, ahol további munkát kell végezni a felvetett kérdések kapcsán, hogy jelentsen is valamit a szöveg. Lambert úr, én is rákérdeznék a bizottságnál, hogy létezik-e text unit vagy sem, de azt hallottam, hogy létezik, de hogy nagyon kicsi ez az egység, ez a szövegező egység, és ezek más se csinálnak, mint lábukat lógázzák, újságot zizektetnek és kávét isznek. Tehát kérdezem, hogy ez a text unit most működik a bizottságon belül, vagy sem. Aztán Schwab kollega. Lehet, hogy fordítási problémával állunk szemben ennél a módosítónál hiszen az angolban szerepel az in the long term discontinued the measures with regard within temporary framework. I agree with you Teljesen egyetértek az, hogy a temporary frameworknek valóban temporarynek, tehát átmenetének kell lennie. Tehát véget kell érnie. Aztán Eszája asszony a néppárt részéről azt mondta, hogy ez soon as possible, amint csak lehet. Hát mire én azt mondtam, hogy azért kell meg, megakadályozni, mert ez torzítaná a versenyt. Azután találkozót tartok az árnyék jelentőstevőkkel, ahol meghatározzuk azokat a kérdéseket, ahol kompromisszumokat alakíthatunk ki. Ezután egy kompromisszumos szöveget rajzolunk körül, és utána ennek segítségével talán sikerül a végkövetkeztetést megállapítani. Végezetül pedig Intfeld asszonyra hagyom inkább, hogy masszírozza ő a biztost, vagy annak legalább a lelkét. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a bizottság képviselője, úgy látom, hogy a bizottság képviselője szeretne válaszolni. Tehát most tényleg kávézik ez az egység, vagy pedig hol hányadán is állunk vele? Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban Létezik egy ilyen egység a bizottság berkein belül, de ez nem csak fiskális vagy adó támogatásokkal, hanem más kérdésekkel is foglalkozik. Például a scoreboardokat, az eredményjelzőket is kétszer egy évben összeállítja, de az adórész nagyon fontos és aktívan dolgozik. Nyomon követik az adópolitika változását az egyes országokban Mindezt elmondva, hangsúlyoznám azt a tényt is, hogy még ha nem létezik is egy egység, e, esetünkben létezik, ám ha nem létezik e, egy ilyen egység, akkor is e, a biztos minden szempontból megvizsgálja a támogatások lehetőségét. Hogy szeret, ha valamit tisztázni szeretnék, mondja felszólaló Kamfin képviselő, hogyha nincs egy ilyen egység, akkor is látni kell, hogy ezek roppant technikai természetű kérdések, és csupán akkor lehet eredményt elérni, hogyha megfelelő szakértelem halmozódik fel, megfelelő helyen, megfelelő időben. Tehát közvetlen kérdésem az, hányan dolgoznak az adóterületem? fogalmazunk pontosan, hányan dolgoznak az adóterületen területen, és mennyi időt fordítanak az adórendszerek eh, megvizsgálására, mondván, hogy ezek esetleg eh, nem engedélyezettek a szerződés hatája alatt. Megválaszolja a kérdést? Nem, nem, inkább írásban. Valóban, mondja a bizottság felszólalója, ez egy olyan részletekbe menő kérdés, amelyet a képviselő úr feltesz nekem, hogy inkább írásban válaszolok, de azok a munkatársak, akik eh, az adó támogatással foglalkoznak, más kérdésekkel is foglalkoznak, tehát létezik egy nagyobb egység, de ezen belül vannak speciálisan tax aid vagy adó támogatási specialisták. Rendben van. Nos, ezzel levzártuk ezt a vitát, és eh, November 30-án fogunk szavazni erről a dokumentumról. Addig a módosító indítványokat, a kompromisszumos módosító indítványokat eh, meg lehet, el lehet készíteni, és én most a saját nevemben mondom, nagyon hálás volnék, hogyha a kompromisszumos jelentéseket nem a szavazás előtti nap este 8-kor vagy 9-kor kapnánk, mint a fajó jelentésben, hiszen ez az éjszakai nyugalmat képes alapos módon megzavarni. Tehát kérem, hogy időben kaphassuk meg a szöveget, hogy ne csak a árnyék jelentéstevők, hanem az olyan talpas katonák, mint én vagyok, és um, elolvashassák és elmélyedhessenek bennem. Nos, köszönöm szépen a napirend következő pontja, egyebek. Hát nem kell most fölöslegesen az egyebekhez kapkodni, hogyha nincsen senkinek semmi a tarsójában, nincsen. Akkor a következő ülés november 8-án kerül megrendezésére, ez egy hétfői nap, 15 órakor, aztán 9-én, szintén 9 órakor. És aztán délután. Ezzel lezárom az ülést. Köszönöm szépen.